can overrun. Okay. The Right. Um, let's uh, start the meeting. Talán kezdjük el a ma reggeli ülést. Egy kis időt eltöltünk majd az elnök közleményeivel, amíg mindenki elhelyezkedik. Úgy, úgy érzem, úgy vélem, hogy a napirendet elfogadottnak tekinthetjük, senki sem ellenkezik, akkor a napirendet elfogadtuk. Elnöki közlemények nézzük a jelenleg folyó triológusokat, az egységes bankszanálási mechanizmus, ötödik triológusra került sor tegnap, délután háromkor kezdődött, és nyolc után lett vége. Először fordult az elő, hogy az, az, e- a görög elnökséggel hosszas tanácskozást folytattunk a döntéshozatali mechanizmusról és egyéb kérdésekről. A következő trialógus időpontjáról majd tájékoztatok mindenkit. Talán jövő héten Strasbourgban lesz a következő. Aztán a kifizetési számlák irányelvről a második trialógusra 11-én került sor február 11-én az alapvető kifizetési számlákról beszéltünk, illetve a hatályról. Némi előrelépés történt, de további részletes vitákra lesz még szükség azért, hogy kompromisszumot tudjunk elérni. A harmadik triológus február 26-án lesz. Itt az átláthatóságról, az átállásról, az illetékes hatóságokról, illetve az alternatív vitarendezésről lesz szó. Úgy tűnik, hogy az euró az euró övezetről szóló eszmecsere az euróvezet irányítása vonatkozó struktúrák és módozatok a következő ciklusban. Ezt az eszmecserét elhalasztjuk. Bizonyan emlékeznek rá, hogy hogy mára terveztük ezt az eszmecserét, erről kiküldtünk egy anyagot múlt héten. Ugye az volt a terv, hogy ma lesz az eszmecsere, de a néppárttól ketten írtak, és kifejtették, hogy egy krakói eh, néppárti üléssel esik ez egybe, úgyhogy azt kérték, hogy eh, halasszuk el ezt a vitát. Jövő héten 24-én kerül sor erre, legalábbis ők ezt kérték, ezt én el tudom fogadni. Úgyhogy a jövő heti napirend tervezetre kerül ez fel a trojka szavazás utára. Lesz egyébként egy Econ Libe ülésünk a pénzmosás elleni harc más, ö, szavazásának második része lesz a Jan 4Q2-ben, fél egytől kezdődik. Máskor nem sikerült, más időpontra nem sikerült, más időpontra nem sikerült találni. Kis intermezzo. Okay, um, now we've got the important matter of coffee dealt with up here. Uh, a lényeg megvan itt a kávé. Nagy örömmel köszöntöm az Eurócsoport elnökét a mai eszmecsere alkalmával gazdasági párbeszédre is sor kerül. Valószínűleg elég sok dologról beszélünk majd, de elvileg az ország specifikus ajánlásokról kell ma beszél, beszélnünk. 10 perces bevezető expozé következik, és utána kérdéseket, kérdéseket tesznek föl a képviselők, aztán válaszol rá. 5 perces időtartamonként, tehát hogyha valaki 5 percet a kérdésre használ, akkor nyilván nem lesz idő a válaszra. És még arra is van esély, hogy valaki két körben is feltegyen kérdés. Úgy tűnik, úgy tűnik, hogy valami, hogy rossz a cím a napirendben, elnézést. és a 2014-es, 2014 tavaszára vonatkozó eurócsoport programról is szól, lesz elnézést, hibát követtünk el. Tíz perce van, parancsoljon. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy mi is hozzájárultunk egy kicsit a zavarhoz, de ezzel majd improvizálunk. Örülök, hogy ismételten itt lehetek az önök szabizottsága előtt. 2014 kritikus év lesz, véleményem szerint nem csak az európai parlamenti választások miatt, hanem az eurozóna miatt is. Megpróbáljuk konszolidálni a gazdasági fellendülést. Köszönöm szépen a lehetőséget arra, hogy kitérjek a helyzetre, illetve hogy megvizsgáljam az előttünk álló prioritásokat. Összességében a gazdasági eh, előrejelzés a, az euró eh, csoport számára az elmúlt három évben pozitív számokat eredményezett 2014-re, és egyre inkább javul a gazdasági eh, előrelátás. Valószínűleg ez megmaradt 2004 és 2005 kapcsán is. Ez, ezt nagymértékben az euróövezet exportjának kereslete növelte, sőt még ennél jobban is a hazai kereslet, amely egyre inkább fontosabb szerepet játszik a fellendülésben. A finanszírozási kondíciók kapcsán a fiskális konszolidáció kapcsán, a struktúrális reforma kapcsán elért eredményeket erősíteni fogják majd ezek a keresletek. Az eurozóna átlagos deficitjét 3% alá becslik 2014-re, a közfinanszírozás is visszatért a feltartató szintre a múlt hónapban, és úgy tűnik, hogy ez abszolút értékekben a megfelelőbb arány általános kormányadóság GDP arányban. A közvetési politikák kapcsán az Eurócsoport területén volt egy találkozónk novemberben, ez egy külön ülés volt. Megpróbáltuk az összes tagállamot bevonni a koordinációs folyamatba, amit a TUPEC jogszabály ír elő, ezen kívül volt egy átfogó vitánk a költségvetési tervekről 2004-re vonatkozólag novemberben, és úgy vélem, hogy ez a fajta úgynevezett peer review, amelyet a bizottság javaslat alapján végeztünk el, ez nagyon fontos lesz az euróövezet költségvetése kapcsán, és ez kötődik a növekedési paktumhoz is. Ez a folyamat biztosítja azt, hogy továbbra is gondolnak a kormányok mindenre, amikor előkészítik a költségvetés tervezetüket. Különösképpen figyeltünk azokra a költségvetésekre, amelyek esetlegesen nem felelnek meg az előírásnak, és a tagállamok biztosítva belünket arról, hogy plusz intézkedéseket fognak hozni, vagy már meg is hozták ezeket, hogy ezeket a meg nem felelési kockázatokat csökkentsék. A struktúrális reformok tekintetében elkerülhetetlenül itt hosszabb időre lesz szükség, hogy ezt véghez vigyük, viszont folytatjuk ezt az euróvezetben, sok mindent tettek már a tagállamok, és nincs kétség a felől, hogy a gazdaságánk egyre inkább hatékonyabbá válnak, és a munkapiac sokkal rugalmasabbá eh, válik, az akadályokat elgördítjük, eh, nyugdíjreformokat hajtunk eh, végre az adott országokban. A struktúrális reformok ahhoz kellenek, hogy fenntartsuk a megfelelő növekedést az euróvezetben, és szeretném, hogyha közösebb lenne a megközelítés a versenyképesség kapcsán, a közös reformok által maximális hatást tudnánk elérni a bankunió tekintetében is, a pénzügyi szektorban, és nagyon fontos a többi szektorra is koncentrálni, ahol ugyancsak koordinálhatnánk a reformtörekvéseket. Ebben az összefüggésben csak megismételném korábbi kérésemet, hogy a versenyképesség megkönnyítése és ezekre vonatkozó reform reformok mellett további költségvetési reformokra szükség van. Hadd mondjak néhány szót arról, hogy mit értek el az országok az euróvezeti programok kapcsán. A kemény munkának köszönhetően és óriási áldozatoknak köszönhetően ezen ország állampolgári részéről a programok most már kézzelfogható eredményeket hoztak. Az elmúlt meghallgatásunk óta Írország kilépett sikeresen a programból, miután a pénzügyi rendszerét átstruktúrált, és végrehajtottak egy ambiciózus deficitcsökkentő programot. A válság előtti szintre tértek vissza az írkötvények hozamai, és a kormány is most már javított támogatási felteleket élvez. Spanyolországban a programot is sikeresen lezártuk, foglalkoztak a pénzügyi rendszer sérülékenységével, a spanyol banki szektor állapota nagymértékben javult a támogatást való elérés kapcsán, és struktúrális reformokat hajtottak végre, és költségvetési konszolidáció is lezajlott, és ez pozitív gazdasági növekedést eredményezett, és növelte a spanyol piaccal szembeni bizalmat. Portugál közeledik a program végéhez, a program még mindig rendes ütemben zajlik. Úgy tűnik, hogy Portugália növelte a versenyképességét, és az exportáltal generált növekedést, és valószínűleg beindul a fellendülés. Portugália a múlt héten egy fontos lépést tett a teljes piaci visszalépés, illetve újra piacra lépés irányába ez is nagyon sikeres volt Görögország, még akkor is, hogyha sok mindent kell megtenniük, már így is láthatóak az eredmények, a költségvetési helyzet jelentősen javult, elsődleges többletet várnak 2013-ra, április végén jelennek meg az Eurostat adatai ez erre vonatkozólag, a deficitet csökkentették az elmúlt három évben, és az adóság GDP arány is csökkenni kezdett ebben az évben, ugyanis a gazdasági felendülés beindult. Hamarosan lezárul a görögországi felülvizsgálat, amennyiben a kritériumokat teljesítik. Utolsó hír az az, hogy Aténba vasárnap tér vissza a trojka a ciprusi program, itt is megfelelő reformokat és programokat hajtottak végre, átstruktúrálás, újratőkösítés a bankok kapcsán zajlik, és azt láthatjuk, hogy a makrogazdasági és pénzügyi adatok 2013-ra vonatkozólag jobbak voltak, mint ahogy azt vártuk volna, és jó azt látni, hogy a pénzügyi szektor is kezd stabilabbá válni. Összességében a legutóbbi fejlemények tehát pozitívak voltak, és ez megerősíti azt, hogy a stratégiák megfelelő volt, és kiket tartunk ezen stratégia elemei mellett. Vannak még kihívások, nagyon nehéz a helyzet számos európai állampolgár számára, és például magas szintű a munkanélküliség, és úgy véljük, hogy ez elfogadhatatlan, ezt javítani kell, javítani kell a gazdasági teljesítményünket, Strukturális reformok még nem eh, fejeződtek be, és sok mindent kell még ezen a területen is tenni. Kezdek kifutni az időmből? Még van két percem. Nagyon fontos az, hogy egész Európában, és főleg az eurózónában a hosszú távú növekedési potenciált eh, generáljuk, és ennek a fő célja az az, hogy az európai szociális modellt fenntarthassuk. Ahogy már korábban is elmondtam, szerintem lehetne még jobban koordinálni ezen a területen. Tudjuk nagyon jól, hogy a bankunió kiteljesítése rendkívül fontos marad az euró csoport számára, illetve Európa számára, és fontos ez ahhoz, hogy a pénzügyi szektor bizalmát visszaállítsuk. Bizonyára tudják azt is, hogy jelenleg, vagy abban mondva az EKB dolgozik most a felügyeleti mechanizmuson, illetve a stresszteszteken, a az EKB közreadta a módszertanúk jellemzőit is. Szeretnénk az műveleti keretét lezárni az ESM Direct Recap-nek márciusban, azon alapján, amiben már megállapodtunk az elmúlt év júniusában. Az SAM a görög elnökségre tartozik az Ecofinon belül, de remélhetőleg a kompromisszumos szellemet fogjuk követni, és remélhetőleg sikerül időben lezárni még áprilisra, az áprilisi plenáris ülésre ezt a témát. Ezen a héten sikerült előlépést tenni a különleges miniszteri ülésen. Hétfő éjszaka volt, az Örök Szabadsága is jelen volt. Szűkítettük a különböző témák kérdését, tehát a technikai munkának tovább kell folyni ezen a területen, és lesz majd még egy külön másik találkozó miniszteri szinten márciusban. Minden résztvevő elkötelezettségéről ö, biztosított bennünket. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Thank you very much, and uh, uh, thank you very much for uh, keeping to time. Köszönöm, köszönöm, hogy tartotta az időt. Az első gyümölcsöző trialógusunk volt tegnap, miután megszületett az a döntés, hogy a görög elnökség rugalmasságot tanúsíthat. Sajnálatos, hogy ezt eh, négy trialógussal ezelőtt eh, még nem tapasztalhattuk, de most nagyon keményen kellett dolgozzunk, és szerintem eh, még időbe vagyunk áprilisig. Ennek ellenére még vannak különbözőségek, de én optimista vagyok. Az első kérdés a néppárt nevében Pablo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, egyetértek ar önnel abban, hogy a dolgok elég jól állnak. Látjuk az alagút végén a fényt. Engem a hitelek kérdése foglalkoztat. a hitel mennyiségének csökkenésével nehéz visszatérni a gazdasági növekedés pályájára. Hogyan tudunk európai szinten azt megoldani, hogy elegendő legyen a elérhető hitel Európában, főleg Európa déli rész, részén? A második kérdés a bankok újra tőkésítésének kérdése Milyen feltételekkel történik mindez? Ugye a bankok egyértelmű szabályozás alá esnek, világosak a feltételek, de vannak olyanok, akik azt kérik, hogy a Bank Resolution and Recovery irányelvet alkalmazzák. Az eurócsoport gondolkozott azon, hogy ez milyen következményekkel járhat? Thanks very much for... Köszönöm Két fontos kérdés. Az első a hitelek kérdése. Két fontos kérdés van itt azért, hogy mindenütt Európában, sőt határokon túl is rendelkezésre álljanak hitelek, főként a KKV-knek. Az egyik feltétel a bankunió, ezen dolgozunk. Novemberben eh, kezdődött, és eh, nem sokára meg lesz az eredmény arról, hogy hogyan lehet tovább erősíteni a bankokat. A másik fontos kérdés a hitelekkel kapcsolatosan gazdasági értelemben a gazdasági fellendülés a feltétel, a nem teljesítő kölcsönökkel kapcsolatos portfóliókról van itt szó, ahhoz, hogy a bankok újból hiteleket tudjanak nyújtani. Tehát olyan veszteségekkel foglalkoznak most a bankok, amelyekkel eddig még nem foglalkoztak. A másik helplines-okra van szükség ahhoz, hogy hiteleket kapjunk. A bankoknak a veszteségekkel kell foglalkozni, nem elég erős a gazdaság, de mégis hiteleket kell biztosítani a cégeknek. Nagyon sok kezdeményezés született a bizottság részéről, és a központi bank is együttműködik az Európai Beruházási Bankkal a hitelprogramok érdekében, és a, az országoktól függ, hogy részt vesznek-e ebben, kihasználják a lehetőséget ez megnyílik, akkor a, az országok felhasználhatják ezeket az eszközöket. Nagyon sok munka történt, de ezek még csak az én szóhasználatom szerint helpline-ok, -ok, és a lényeg az, hogy a hitel ne csak a cégekhez áramoljon, hanem egész Európában áramoljon, és ennek másik feltétele a gazdasági fellendülés. A másik kérdés, hogy a feltételek világosak-e? Még nem véglegesítettük a javaslatokat, de a politikai megállapodás múlt júniusban megszületett a legfontosabb jellemzőket illetően. Olyan bankokról van szó, amelyek életképesek, amelyek rendszer kockázat szempontjából relevánsak. Nem fogunk finanszírozni olyan bankokat, amelyeknek nincs jövőjük az országok, ha maguk támogatni tudják a bankokat, akkor tegyék meg, Ha nem, akkor egy közvetlen recap válik lehetségesé. Egyszeri alkalommal ez lehetséges, az országok részt vehetnek ebben, és már előre, megvannak a szabályok arra, hogy előre bail-in lehetőségek nyíljanak meg. Meglátjuk, hogy mennyire messzire tudunk elmenni. Az egyik elem, ez, amiről még mindig vitatkozunk, de most már eljutottunk a záró szakaszba, reméljük, hogy márciusra megszületik az eredmény, és akkor a leg utolsó a végleges részleteket is elmondhatom. Nagyon sok feltétel már világos, mint ahogy néhányat meg is említettem, másokról még folyik a vita. A nagy kötvényesek az égető kérdés attól függ, hogy hogy néznek ki a bankok, hogyha 80%-os bail-in van, de majd még meglátjuk, hogy ez milyen mértékű legyen, de hogyha mondjuk ez 80 százalék, akkor ez akkor ez, ezeket a portfóliókat is magával vonhatja. Én köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Említette, hogy vannak pozitív jelek már, fellendülőben a gazdaság. De a parlament is, és a központi bank is jelentette már, hogy nagyon gyenge jelek ezek a gazdaság fellendülésére. Elképzelhető az is, hogy nem elégséges ez a gazdasági fellendülés, tehát nem tudjuk az embereket meggyőzni arról, hogy valóban fenntartható lesz ez, megfelelő mennyiségű hitel lesz majd elérhető. Nos, számunkra nagyon fontosak a nyilatkozatok, a szavak, olyan típusú reformokat kell meghozni, amelyek lehetővé teszik a gazdaságot, de amelyek felélénkítik a gazdaságot, de nagyon fontos, hogy a szavakat tettek is kövessék. Az emberek egyharmada munkanélküli. Ön kielégítik a jelenlegi fejlemények? Ez elégséges ahhoz, hogy a gazdaság megfelelően föllendüljön, és, ez, és hogy a munkahelyteremtés is elkezdődjön? Mert hihetetlenül magasak jelenleg a munkanélküliségi mutatók. A kormányok értékelés alapján korábban kellett volna ennek a fellendülési hullámnak létrejönnie. Mit gondol erről? Nos, az Eurostatnak ezek tehát az elvárásai, ezek a, ezek a becslései, önök hogy vélekednek erről? Hogyan lehetne fenntarthatóvá tenni a gazdaságot, például a görög gazdaságot is? Úgy tűnik, hogy nincs meg a megfelelő bizalom, és ez a bizonytalanság nem sok jót szül. A megfelelő Bizalom nélkül egyszerűen nem lehet előre haladni. Kérdésem, hogy gondolnak-e a retroaktív feltőkésítésre a bankok esetében? Egyeztettek erről a miniszterekkel? Önök szerint ez elképzelhető? Tehát a retroaktív, a visszamenőleges feltőkésítés? Thank you very much for your, uh, Köszönöm a kérdéseit. Az első kérdés az volt, hogy elégedett vagyok-e? Nem, nem. Szerintem senki nem lehet segítség, senki nem lehet elégedett a növekedés szintjével, bár ez most azért meglendül, de nem megfelelő szinten. A másik, nem vagyok elégedett a magas szintű munkanélküliséggel. A legtöbb országban nem csökken a munkanélküliség. Valószínűleg a gazdaság előbb javulni kezd, és csak azután fognak csökkenni a munkanélküliségi arányok, de én nem vagyok elégedett ezzel. Versenyképesebbé kell tenni Európát, viszont a jó jel az, hogy több a potenciál, mint gondoltunk önök azt mondanák, hogy Európának nincs meg a potenciája ahhoz, hogy fél százaléknál magasabb növekedést valósítsunk meg, de szerintem nem. Hogyha megfelelő lépéseket teszik meg, ki igazítják a gazdaságokat, a, a piaci funkciókat, a kormányok szabályozák, akkor szerintem, ha mindent megteszünk, akkor előmozdíthatjuk ezt. Ami Görögországot illeti mint tudják, az Eurogroup 2012. novemberében azt mondta, hogy ha egy primér többlet születik, és úgy néz ki, hogy ez áprilisban a statisztikák szerint megtörténik, és hogyha Görögország folytatja a programokat, akkor meg lesz a hosszú távú fenntarthatóság. Ez egybecseng egy döntéssel, amit ez év második felébe kell meghozni a görög program jövőjéről. Mint tudják, a jelenlegi program az év végén befejeződik, és az év második felében értékelni kell, hogy szükség van -e egy második egy másik programra, és ha igen, akkor milyen legyen az a program? Optimista jelek érkeznek Görögországból, amelyek azt mutatják, hogy valószínűleg, vagy talán ez nem is lesz szükséges, mi ezt üdvözöljük, üdvözölnénk, de majd meglátjuk az évvégi számadatokból, hogy milyen döntést kell hoznunk az év második felébe, és milyen lesz a jövő szólt ön a bankokról. A görög program banki oldalát most hajtják végre. A bankok minőségi felülvizsgálat alatt vannak, és egy stressztesztet is végeznek. 10 milliárd még tartalékolva van erre, hogy feltőkésítsék a bankokat, és várjuk mi lesz az eredményenek ennek a folyamatnak a Bank of Greece részéről, és ha szükséges, akkor megvan a pénz a feltökésítésre. Az összes bank bankot aláveti a központi bank és az EBA ennek a folyamatnak, a stressz tesznek, és azután az évvége fele megtudjuk, hogy hogy is állunk. Ez fontos a gazdasági felendüléshez Görögországban, hogy legyenek erős bankok, hogy finanszírozni tudják az új üzleti lehetőségeket. És ez már része a mi megközelítésünknek. Ami a jövőt illeti, ez egyébként nem csak Görögországra vonatkozik, hanem az egész stratégiára. Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettünk a költségvetési oldalra, stabilizálni kell a költségvetést, és a jövőben az államoknak magukat kell tudniuk finanszírozni. És most inkább a reform oldalra helyezzük a hangsúlyt azért, hogy versenyképes legyen minden ország. Ez soha nem fogyunk ki a Görögországgal kapcsolatos kérdésekből, mert ott nagyon sok minden történik. Alde, Szilvi. Köszönöm, miniszter úr, hogy jelen van, de franciául folytatom, ha megengedi. Köszönöm, köszönöm, hogy alkalmat adott számunkra arra, mint az állásfoglalás előadója, hogy eljött hozzánk. Érdekes volt ez a tapasztalat, mert közvetlenül láttuk, tapasztalhattuk este, hogy milyen nehézségeik vannak a téren, hogy megállapodjanak. És egymás kételjeit is el kellett oszlatni, de mindez ideig ez nem sikerült. Kérünk egy egyszerű dolgot, egy mireható jogi tanulmányt. Miért kell eltérni az elftől, vagyis attól, hogy együttdöntésnek kell lennie a parlament és a tanács között. Tegnap a Bundestag a videokonferencia volt egy olyan kérdésről, amit a német parlamenti képviselők vetettek fel. Ezt tiszteletbe tartjuk, de most nem tudjuk, hogy ez most jogi követelmény, amely alapján dolgozhatunk, vagy pedig ez politikai követelmény, mert igen bonyolult dolog mindezt a parlamenttel megejteni Nagyra értékelem az ön konstruktív szerepét az Eurogrupban, ösztönzi a partnereket arra, hogy mozduljanak, de ahogy az elnökünk mondta, az első trialógus, amelyen az volt az érzésünk, hogy a partnereink most már készen állnak tárgyalni, ez a tegnapi volt. Két hónapot elveszítettünk. Az együttdöntés nem azt jelenti, hogy a tanács dönt, és a parlament pedig csak áldását adja. Ami a hitelességét illeti a tanácsi javaslatnak, tegnap, hát nem akarom önt ugratni, de volt egy anyag, amely arról szól, hogy a tanácsi döntés megszülezhet egy hétvégén, és tanácsülés péntek délután kezdődik, és a hétvége ezek a hétvége ezek szerint szerda délben fejeződik be, hát ez jó lenne, ha így lenne a hétvége esetében. A lényeg az, hogyha hétvégén ülnek össze, akkor hétfő reggelre meg kell, hogy szülessen a döntés. A hat hatóságokat bevonják, például a szanálási hatóság és egyebek kérdésében, hát hogyan lehet biztosítani az elszámoltathatóságot és a kontrollt, hogyha mi nem tudjuk, hogy melyik az a hatóság, amelyik felelősséget vállal egy ilyen erős döntés esetében, vagyis a téren, hogy egy bankot bezárjanak. Köszönöm a kérdéseit. Nem akarok túlságosan belemenni a részletekbe, mert elmondtam, hogy az IGC felelős a kormányközi megállapodásért, tehát mindennek megvannak a felelősei, és tiszteletbe tartom a parlamentet. Ön megkérdezte, hogy jogi vagy politikai kérdésről van szó. Igen, hát ez mindenképpen jogi kérdés, nem csak az európai jogi szempontból, hanem nemzeti, alkotmányos jogi szempontból is, ami igen bonyolultá teszi, összetetté a kérdést. Őszintén szólva a kormányközi megállapodás része lesz az egész SRM együttesnek szerintem, de lehet, hogy önök ezt másképpen értelmezik. Itt tartunk, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, ez volt az ön második kérdése, azért, hogy biztosítsuk, hogy egy hétvége vasárnap este nyolckor fejeződjön be, és a döntéshozatal hatékony és hatásos legyen. Ez volt az első elv, amit Ferrer asszony említett, amikor a kormány közé konferenciákon részt vett hétfő este. Az első, hogy legyen egy hatékony, eredményes döntés a bankszanálással kapcsolatosan. Készen állunk arra, hogy ezen a téren együttműködjünk a parlamenttel. Reméljük, hogy ezt hatékonyabbá tudjuk tenni, hatásosabbá, ahol csak lehetséges. Most nem megyek bele a részletekbe, el fogjuk kezdeni a tárgyalásokat de elismerem, hogy ez kérdés, és hogy itt javításra van szükség, ahogy ezt már néhány kollégám elmondta. Köszönöm szépen, jönnek a zöldek, bász. Köszönöm szépen. Drie korte vragen. Jó reggel, Blum miniszter úr. Három kérdésem van. Az első, az ESM alapjainak demokratikus felülvizsgálatáról szól. Megígérték nekünk azt, hogy lesz egy parlamenti felülvizsgálat, lesz majd egy intézményközi megállapodás az Európai Parlament és az Eurócsoport között. Az ESM mentő alap kapcsán nem történt azonban semmi két év alatt. Nem tudom, hogy ön, ön tárgyal-e majd erről a fajta intézményközi megállapodásról, legyen, legyen nagyobb demokratikus felügyelet. A Következő a víz szolgáltatás privatizálása. Van egy sikeres állampolgári kezdeményezés ezzel kapcsolatban. Az ön decemberi következtetéseiben Görögországról szóltak, és ott arról beszéltek, hogy a görög vízszolgáltatót privatizálni kell. Tehát ez pont ellentétes azzal, amit a bizottság mondott, hogy nincs szükség igazából a privatizációra, Mit fog ön tenni annak érdekében, hogy ezt az állampolgári kezdeményezést sikerre vigye, és hogy a trojka a görög vízszolgáltatást ne akarja privatizáltatni? Harmadik kérdésem. Azt mondta, hogy a munkanélküliség nem elfogadható. Mire gondol ön pontosan? Ugyanis ezen a héten az ECOFIN, az Eurócsoport beszélt a szociális indikátorok kérdéséről, amit a bizottság javasolt. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb bátorságot kellene mutatni a szociális Európa irányába, viszont az ECOFIN ülésen azt mondták, hogy ezek az indikátoroknak egyetlen célja az hogy jobban megértsük a szociális fejlődést ha jól értelmezem, mert csak azt akarják megnézni, hogy minden jól működik-e. Ön mit fog tenni annak érdekében, hogy a szociális indikátorok sokkal fontosabbak legyenek, és ne csak arról legyen szó, hogy csak megnézik, hogy mi történik ezekkel az indikátorokkal. Um, thank you very much. Good morning, ik houd. Um, I will answer in English, so that makes it. Angolul fog válaszolni. az ESM demokratikus elszámoltatatósága. Az ESM alapvetően kormányközi dolog. A miniszterek, akik egyben jegybankelnökök is, a, nem, a nemzeti tagállami parlamentekben el, elszámolhatóak. Elődöm Juncker úr egyébként írt egy levelet a parlamentnek, arról, hogy az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztatják az ESZ munkájáról, és ezt természetesen meg is tesszük. Én egyébként és Régling úr kaptunk nemrégiben egy meghívót, meghívnak minket ide a parlamentbe, de gazdasági párbeszéd is folyik, ezért vagyok én most itt. Itt vagyok, az ESM-ről és bármi másról is lehet kérdéseket feltenni. Aztán a víz magánkézbe kerülése. Erre azért volt szükség, mert Görögország esetében ez a privatizációs program része volt. Senki nem kényszerítette Görögországot arra, hogy ez így alakuljon, tehát hogy a programba bekerüljön a víz is, de a görög állami vállalatoknak egy nagy részét magánkézbe kellett adni, hogy az államadóságot meg kell, valahogy lecsökkentsék. hogy ebbe a portfólióba mi kerül pontosan, az görög döntés volt, Görögországra semmit nem kényszerített rá ilyen szempontból Európa, nem Európa tehet mindenről. szociális indikátorok, milyen, mindennek a célja. Egyetértek önnel, hát nem túl jó a megfogalmazás, amit idézett. Mi szeretnénk bizony a döntéshozatalban arra is gondolni, azt is figyelembe kell venni, hogy a, mi a társadalmi vonatkozása a tetteinknek. A the sole purpose of understanding nem szerencsés megfogalmazás de szeretnénk a társadalmi vetületet is figyelembe venni. A Még van 50 másodpercem, akkor lenne egy kérdésem. A holland parlamentnek nincs vétójoga az ESM kifizetésekre vonatkozóan, Németországban viszont nem így van. Van itt némi eltérés. A demokratikus ellenőrzés ellenőrzést meg kell oldani, tehát oldani. Tehát nem arról van szó, hogy néha el kell idejönni néhány havonta az Európai Parlamentbe, hanem igazi parlamenti vizsgálati jogra és ellenőrzési jogra van szükség. Van még arra időm, hogy válaszoljak? Az a válaszom, hogy ha a holland parlamentben hogyha azt gondolja, hogy a holland parlament könnyű kézzel gondolkodik, a, vagy könnyű kézzel kezeli a különböző programok, az elsőből folyó kifejezéseket, különböző programokra, stb. stb., akkor téved, nem így van. Mindent komolyan megvitatnak, hogyha azt mondja a parlament, hogy ezen kifizetésekkel nem értünk egyet, akkor gondja, gondban van a holland kormány de szerintem a holland parlamentben is legalább akkora az elszámoltatások, mint máshol. Elnök, időben befejeztem, mert kicsit későn indítottuk el a, az órát. Most Júria következik a GUE-től. Sharon? Köszönöm szépen. Sharon, németül folytatom. Két kérdésem lenne. Az első... Hall engem, miniszter úr, rendben. Az első kérdésem a Német Alkotmánybíróság döntésére vonatkozik, amit Kászoró évben hoztak meg az OTM-mel kapcsolatban. Hogyan értékelik ezt a döntést az eurócsoportban, és ön specifikusan? A második kérdésem a Görögországra vonatkozik. Arin Podimata is megerősítette azt, hogy is elmondta azt, hogy megtörténtek az első pozitív lépések. Schäuble, eh, német miniszter, tenapi vitát kezdeményezett eh, arról, hogy Görögország tulajdonképpen csődben van, és igazából adósságcsökkentésre lenne szüksége. Ön mit gondol erről? Mit gondol erről az eurócsoport, és eh, egyeztetnek-e erről? Mert ha tényleg igaz az, amit ön mondott, és amit Anni Podimata is elmondott, akkor én személyesen egy ilyenfajta vitát nem igazán tartok eh, hasznosnak egy ilyen helyzetben. Kérdésem az, hogy ön mit gondol erről, és mit gondol erről az euró csoport. Köszönöm szépen a kérdést. Először is. A Karlsruhei Alkotmánybírósági döntésről nyomon követtem ennek az eredménynek az elemzését, amelyet nagyban vitatnak, hogy hogyan kell ezt értelmezni. Én a tények mellett maradnék meg. Az egész kérdést az Európai Bíróságra küldték tovább, és meg kell várnunk ennek a, az eredményét. Csak azt mondhatom, hogy sajnálatos az, hogy állandó vita van arról, hogy ez az eszköz, amely nagyon sokat segíthetne, bár mi nem használtuk ezt, sokat segíthetne az eurózóna stabilizálásában, és sajnálatos azt, hogy állandóan vitázunk ezen eszköz alkalmazásáról, de meg kell várnunk az Európai Bíróság döntését. És minden más hatás vagy elemzés, hogy hogy ez a kászrói átmeneti döntés mit jelent, ezt én meghagynám a jogászoknak. Görögország tekintetében én nem hallottam volna senkitől, hogy azt mondanák volna, hogy, hogy csődben van. Ezt tegnap a Handelsblatt című újságban jelentették, egy német újság, Handelsblatt, nagyon fontos gazdasági napilap. Ebben volt ez válasz. Azt mondhatom, hogy Görögország nincsen csődben, kifele lábbal a válságból, elsődleges többlettel fog rendelkezni, a gazdasági növekedés visszatér Görögországban, tehát én nem szeretnék ilyenfajta szavakat használni. De majd megkeressük ezt a Handelsblatt cikket, persze ismerem ezt az újságot, de ezt a cikket pont nem olvastam. Jürgen, did you want to come back? Kiegészítő kérdés, Jürgen? <coughs> In that case we move on. Jó. Szampó következik. Köszönöm, elnök asszony. Ödvözlöm Önt, miniszter úr. Nos, sok minden olyan választ hallottam már az imént az előbbiekben, amire kíváncsi voltam, de hadd kérdezzek még valamit. Görögországnak valószínűleg még legszüksége segítségre. Ön erről mit gondol? Mennyire lehet számítani? A harmadik megmentő csomag mekkora összegre tehető, vagy lesz itt, lesz itt még más megnyilvánulás? A Torolka ESM erről is beszélt, amire a héten kerül sor. Milyen elvárásai vannak ezzel kapcsolatban? Köszönöm! nem igazán tudom megbecsülni a dolgot. A kérdése a jövőbeli segítséget, segítségre vonatkozik, tehát a program lejárta után. Hát én a jelenlegi programmal foglalkozom, ami az év végén zárul le. Itt még elég sok tennivaló van. A legfontosabb az, hogy ez a felülvizsgálat pozitív legyen. Márciusban fogjuk ezt valószínűleg megtárgyalni majd az eurócsoportban. A jövőben mennyi pénzre lesz szükség? való fogalmam sincs. Idén a későbbiekben fogjuk a, a adósság fenntarthatósági elemzést ennek az eredményétől függ, megnézzük, hogy alakul a helyzet, végén visszatérünk még erre a dologra. De az adósság fenntarthatósága nagyon fontos, tehát hogy Görögország hosszú távon tudja kezelni az államadóságát. Lényegében ez a legfontosabb. És a Trojka misszió milyen elvárásai vannak ezen misszióval kapcsolatban? Óvatosan kell fogalmaznom. Szerintem az a tény, hogy hosszú ideig tart a misszió, problémákra utal. A témban a szociális, a gazdasági és a politikai helyzet nem egyszerű, de valamit tennünk kell, hogy a görög gazdaság, illetve az állam háztartás helyzete finanszírozható és fenntartható legyen. Vasárnap vagy hétfőn fognak újraindulni a tárgyalások. Az az egyértelmű üzenetünk, hogy komoly haladásra van szükség, mielőtt a Trojka visszatér az eurócsoportba. Köszönöm. Köszönöm. Corinne Wattmann-kól a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy kezd egyfajta ö, mozgás kialakulni az egységes bankszonálási márezussal kapcsolatban. El kell mondjam azt, hogy a tegnapi tempó a triológuson eléggé csiga tempó volt, hogyha így folytatjuk, akkor nem fogunk sehova se elérni, mert már csak heteink vannak hátra és diplomatikusan arról beszélt, hogy javítani kell, viszont a javításokkal nem fogjuk elérni, illetve a mozgástéren nem fogjuk elérni a javításokat. A tagállamok esetében a végrehajtó részleg fog dönteni naponta a kérdésekről. Lesz-e itt valamilyen fajta előrelépés, és ez nagyon fontos majd az önök kormányközi megállapodása szempontjából. Második kérdésem, a kezdettől fogva ez a szanálási hatóság működőképesnek kell, hogy legyen, megfelelő alapnak kell lenni, több évet telik, amíg ezt kiépítjük, érdekes opció jelent meg, hogy az EFS-emből lehessen itt átcsoportosítani, ön ezt jónak tartja-e? ez egy közösségi alap. Kérdés kész arra, hogy ezt megvizsgálja-e, hogy ez egy jó megoldás? Harmadik kérdésem a szabad, kicsit csak ez öt percre. Vezető szerepet vállalt az Euró csoport vezetőjeként, annak érdekében, hogy a gazdasági irányítást erősíteni lehessen. Van a Sixpack, a Tupac, az Europlus paktum, a Piskális paktum. Mit szeretne még megváltoztatni, mit szeretne még ehhez hozzátenni, annak érdekében, hogy főként a makrogazdasági Eh, irányítás még európai legyen. Um, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseit. Először is, mikor azt mondom, hogy még lehet javítani, ez nem csak diplomatikus eh, kijelentés. Én igazából hiszem, és eh, a döntéshozatali folyamat is azt mutatja, hogy még lehet javítani. Nem tudom, hogy az én személyes érzéseimre kíváncsiak-e, inkább arra, hogy az ECOFIN és az Eurogroup hogyan vélekedik erről. Túl korai még ezt megmondani, de az ECOFIN vita nyilvános volt, nyilvános vita, biztos vagyok benne, hogy ezt követték önök is egy sor javaslatot tettek miniszterek arra vonatkozóan, hogyan lehet ezt eh, javítani, hogyan dolgozzunk, hol tudjuk megtalálni a szükséges támogatást az ECOFIN-ben is, úgyhogy ezen még dolgozni fogunk. Ami pedig a kölcsön eh, eszköz lehetőséget illeti, még mint eh, holland miniszter, én ezt támogattam az ECOFIN-ben, de az átmeneti időszakban különböző részletek vannak a az alapon belül, tudom, hogy a parlament ezt kritizálja, de hogyha különböző részekből áll ez, akkor a kormányoknak garantálniuk kell majd ezt a eszközt. Technikai munkát el kell végezni, de a kölcsön eszköz lehetőség része lehet az eredménynek. Végül pedig, ami a gazdasági kormányzást, irányítást illeti, múlt héten a beszédemben elmondtam, hogy a jelenlegi eszközök alapján például a hatékony költségvetési működő mechanizmusaink alapján felhasználhatnánk ezt ahhoz, hogy a gazdasági reformokat tovább vegyük, és itt koordinációra is szükség van. Mindenki a nyugdíjreformról beszél, de egymástól elválasztva, egymástól eltávolodva, viszont itt lenne arra mód, hogy ezt közösen tegyük. Megvan ennek a módja, például felvázoltunk egy bankuniót, és ezt most elkezdtük megvalósítani. A gazdasági ágazatban is lehetne erősíteni. Most már megsokszorozó lehetőségeket is látunk, és szerintem a strukturális reformokban is sok lehetőség rejlik. És ami a gazdasági növekedést illeti, abból, amit elmondtam, sok hasznunk lehet. Köszönöm. Ott már nincs itt a következő néppárti hozzászóló Jörgen Fer. Köszönöm, Sharon. Portugálul fogok beszélni, elnök úr. Először is gratulálok önnek. Üdvözlöm önt. Szeretném tudni, hogy hogyan látja azt, ahogy a trójka rendszer működik. Gyors választ kellett adni ja, Európának különböző eseményekre, amelyek bekövetkeztek, de szeretném megérteni, hogy ön milyen általános elemzést végzett arról, ahogy a trojka ténylegesen dolgozik. Második kérdésem, hogyha osztja a parlament aggodalmát, lehetséges-e egy kizárólag európai megoldást találni, amely esetében nem lenne szükség az IMF bevonására a jövőben. A jövőre kell összpontosítani, és olyan helyzetekben, mint amelyek előfordultak, reméljük, hogy nem fognak már előfordulni a jövőbe, de ha még igen, akkor az európai válasz az kifejezetten európai intézményes válasz és reagálás lenne. Köszönöm. Köszönöm. Ami a trojkát illeti, várom a parlament jelentésének megjelenését, a trojka működésének értékelését. Úgy tudom, hogy ezt márciusra elkészítik. A trojka és az egész megközelítés a válság során azért lépett úgy, ahogy lépett, mert a az államok finanszírozása terén igen akut válság lépett föl, már lehetetlen volt a finanszírozás, és az euró zónán belül eszközöket dolgoztak ki a megoldásokra, és a trojka ennek része volt a politikai ellenőrzés, a felelősségre vonás, szintén ehhez tartozik, és ami az Eurogrupot illeti, én kritikus lennék, hogyha a trojkát hibáztatnák az országok gazdasági nehézségeiért, hiszen ezek a nehézségek politikai és gazdasági rossz irányítás miatt következtek be az euróvezetben a válság előtt. Másodszorban a program során, ha voltak a, a programot az Eurogroup dolgozta ki, és nem a trojka, Természetesen voltak tárgyalások az országok és a trojka között, akkor, amikor specifikusan kidolgozták a programokat, és ez szükséges, de ez mindig az Eurogroup politikai irányítása alatt történt. Én így látom általánosságban a folyamatot, az eljárást, lehet specifikusabb kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatosan, ami pedig a jövőbeli terveket illeti, Nincs általános vélemény még az Eurogrupban arról, hogy egy kizárólag európai intézmény működjön közre ilyen esetben a jövőben. De hálás vagyok az IMF-nek és az IMF erőfeszítéseinek, azért, mert eh, támogatott bennünket eh, a válság során nem csak pénzzel, hanem szakértelmével is. Én nem bírálom az, e IMF-et, az, hogy a jövőben szükség lesz-e még rá, ezt még nem tudom, ezt megvitathatjuk, de még nincs közös álláspont erről a kérdésről az Euró grupon belül. nem tudunk itt zsonglőrködni a listával, és közben az órára nézni. Most az szocialisták részéről az egyik trojka előadó, ilyen Köszönöm, Sharon, mondja Huangok képviselő. Jókor kapok szót. Ami a trojkát illeti, kiderült, hogy a trojkán belül nagyon sok nézeteltérés volt, és közülük sokan azt mondták, ahogy egyébként ön ezt most megerősítette, a döntéseket az Eurogroup hozta, és éppen ezért kell föltenni sürgős kérdéseket. Sajnáljuk, hogy nem jött el meghallgatásra az ECON bizottságunkban, amikor a trojkával kapcsolatosan vizsgálódtunk. Három kérdésem van. Sok mindent megfigyeltünk az utazásaink során. Először is Ciprus. Meg tudnám mondani, az Eurogroupon belül ki volt az, aki azt javasolta, hogy a kis betéteseket, a 100 alatti betéteket is megadóztassák, hiszen a ciprusi parlament, nemzeti parlament ezt elutasította, de mi nagyon sajnáljuk, hogy a biztos nem vette figyelembe azt, hogy itt az Aki kommunottert megsértették. Írország. Ön azt mondta, hogy Írországban jól mennek a dolgok, de ellátogatunk oda, és Gunán úrral, pénzügyminiszterrel találkoztunk. Ő ma nyilvános javaslatot tett, mégpedig azt, kérem maradjanak csöndbe itt a hátam mögött, Hát Nunan úr azt kérte nyilvánosan, hogy az ír adósság egy részét vigyék át egy európai mechanizmusba, és az ön szomszédja pedig azt mondta, hogy az adósság visszafizetésére való pénzt számítsák bele az állami deficitekbe, akkor, amikor a bankok adósságáról van szó. Ha ilyen viták vannak ma az Eurogroupban, nevezetesen az ír kormánya, akkor milyen eh, megoldásokat eh, látnak arra vonatkozóan, hogy a bank adósságokat eh, valahogy csökkentsék, és hogy ez ne az emberek ne az emberekre hárítsák ennek visszatérítését. Görögország kollégám, Kutő úr szólt erről, Görögországban lesznek primér töbletek, erőfeszítéseket tesznek, és ebben az évben növekedés lesz, de ennek ellenére Legárd asszony a Financial Times-ban elmondta, ez az IMF álláspontja, hogy hosszú távon nem lesz fenntartható a görög adósság, hogyha 120%-nál magasabb a GDP-nél, pedig ez ma így van, és az IMF pedig a görög adósság átalakítását kérte. Szornárász úr elmondta, hogy vita van arról az Eurogrupban, hogy csökkentsék a kamatot, és, meg, és átütemezzék a görög adósságot. Ez a vita, ez most van kialakulóban, ugye az Eurogruba, de több kérdést nem teszek fel, mert nem tud válaszolni. Nagyon kevés időm van, pedig sok kérdést tett fel. Először is azt mondta, hogy nem jöttem el a meghallgatásra a trojkáról. Amikor utoljára itt voltam, vagy az utolsó előtti alkalommal, szó volt arról, hogy ki fog kivenni pénzt, ICALT vagy más szakbizottsági tagok feltették nekem ezt a kérdést, a válaszom most is ugyanaz. Én nem mehetek, szóval nem mondhatom el, hogy ki mit mondott melyik ülésen, ki mit mondott először. A lényeg az, hogy volt egy eredmény ennek az ülésnek, amit kritizáltak aztán, és röviddel ezután volt egy másik döntés, ami igen kemény volt Ciprussal, a ciprusi bankokkal kapcsolatosan, de szerintem releváns, hogyha én megvédem az eredményt, és a folyamat részleteiben nem megyek bele, mégpedig abba, hogy ki mit mondott, de már néhány hónappal ezelőtt erre válaszoltam. Írországot illetően önnek teljes mértékben igaza van, nagyon nagy teher van ott, a bankválságból eredő igen nagy adósságteher, és hogyha megfelelő megsegítési eszközeink lettek volna akkor, akkor más lett volna a helyzet az írek számára az, hogy a retroaktív felhasználása a direkt feltökésítésnek az ESM-en belül lehetséges. Beszéltünk erről az ESM-en belül, júniusban állapotunk meg ennek fővonásairól, a retroaktív felhasználás lehetőségét nyitva hagytuk, de Különböző vélemények vannak arról, hogy ellentétes vélemények, hogy ez szükséges, kívánatos-e vagy nem. Úgyhogy most még nem tudom megjósolni, hogy ez hogy alakul, de nagy vonalakban megállapodtunk júniusban, és a retroaktív felhasználás a feltökésítés esetében nyitva hagytuk. Görögország fenntartható-e az adósság hosszú távon? Amikor a jelenlegi program kiigazításáról döntöttünk 2012. decemberében, akkor kiszámítottuk az IMF-el együtt az adósság fenntarthatóságát, és 124 százalékra tettük ezt az arányt 2022-re, ezt fenntarthatónak látták, látta az IMF. Rövid távra a költségek magasabbak, de azon dolgozunk, hogy a 124%-ra vigyük ezt le 2022-re. Még a folyamat végén erre visszatérünk, az adóság fenntartatóságot újra kiszámoljuk, és 2012 végén megállapodtunk a feltételekben, ezt megvizsgáljuk, újból foglalkozunk a kérdéssel, és készen állunk arra, hogy tovább segítsük Görögországot, de most még nem tudom megmondani, hogy az a cél, amiben megállapodtunk 2012 végén az IMF-el és másokkal, hogy ez még megállja a helyét, erre visszatérünk, és az év végén újból kiszámítjuk az adósság fenntarthatóságát. Köszönöm szépen! Egy másik trojka szakértő következik, ott már kell. Ja, Dijsselblom möchte zwei. Dijsselblom úr, két aspektusról szeretnék beszélni. Valószínű ön is érzi, hogy akkor van gond a válaszsal, hogyha nem közösségi jog által szabályozott tevékenységekről és intézményekről van szó. Nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy minden jelenlegi kormányközi intézmény és tevékenység, amely összefügg az Európai Unióval, azt inkább közösségi jogalapján intézzük. Azt hallhattuk, hogy az ESM-et van olyan, aki el tudja képzelni a közösségi jog talaján. Azt javasolnánk, hogy a trojka kapjon egy új formát, egy, legyen egy intézményestett formája a közösségi jog talaján. Ezzel nem lenne gond a legitimitással, az ellenőrzéssel sem lenne gond, sem pedig az átláthatósággal, vagy akár az elszámoltathatósággal. Ön mit gondol erről? Második kérdésem. Ön is beszélt a munkanélküliségről. Az ECOFIN-ban is beszéltek a pénzügyi tranzakciós adóról. Júliusban mi már előterjesztettünk egy javaslatot, a tanulmány kimondja, hogy 57 milliárd euró vész el, amiatt, hogy ezt nem vezettük még be. Ön azt javasolja, hogy ezt vezessük be, és alkalmazzuk ezt a munkanélküliség leküzdésére, a növekedés, a munkahelyteremtés érdekében. Ön hogyan képzeli ezt időbelileg, ezt a bevezetést? Köszönöm szépen! ön azt mondta, hogy mindenfajta projektet és más tevékenységet jelenleg hozzunk közösségi szintre önkéntesen. Nos, hát szerintem ez nem működőképes. Az Eurócsoport elnökeként azzal a szabálya azok amelyen, amelynek mi vagyunk alávetve, ez egy kormányközi szabály, és a nemzeti parlamentek felé vagyunk elszámoltathatóak. Bizonyára tudja, hogy évente kétszer én eljövök az önök szabizottságához, de persze ez más, mint egy közösségi módszer. Tulajdonképpen nekem azzal kell dolgoznom, ahogy ezt megtervezték. Igen, az Európai Unió eléggé hibrid jellegű, és fejlődik, de az Eurócsoport elnökeként nem áll módonban önkéntesen áttérni egy módszerről a másikra. A pénzügyi tranzakciós adó tekintetében, ha jól értem a jelenlegi helyzetet, akkor van a megerősített együttműködés csoportja, 11 tagállam vesz ebben részt, amelyek megállapodásra próbálnak jutni egymás között a pénzügyi tranzakciós adóról. Nem tudom, hogy hol tartanak, mert én nem vagyok tagja, holland miniszterként ennek a csoportnak, eurócsoportként sem, eurócsoport vezetőjeként sem vagyok tagja ennek a csoportnak. Hogyha döntenek, döntésre jutnak, akkor az ECOFIN napi rendjére helyezhetem ezt a kérdést. Jelenleg várjuk ennek a csoportnak az eredményét. Ennyit tudok, ez nem egy kielégítő válasz valószínűleg az ön számára, de sem holland miniszterként, sem pedig az Eurócsoport elnökeként nem vagyok tagja ennek a megerősített együttműködésnek. Ön is elmondta nem tudom, hogy mi volt már a pontos szám, amit említett, hogy nagyon sok milliárd euró elvész, mert nincs ez az adó bevezetve. Ez nem igaz, gazdasági szempontból ez nem igaz, ez nem vészett el ez a pénz, ez alkalmazza van gazdaságilag. Politikai szempontból persze egy adót fel lehet használni más célokra, de hát várjuk meg a megerősített együttműködés eredményét, Jelenleg nem tudok többet erről mondani, mert nem vagyok tagja annak a csoportnak. Okay, um, next for... Következő egy szocialista képviselő lesz. Antolin Sánchez Presedo. Sí, muchas gracias. Eh. Köszönöm szépen. Egy általános kérdésem lenne, és aztán konkrét kérdéseim. A legáltalánosabb a következő. Itt van az euróvezetről szóló három hónapos jelentés az OECD-től és a bizottságtól. A bizottság azt mondja, hogy az elkövetkező tíz évben egy százalékos növekedés várható. ez kevesebb, mint a válság előtti években, amikor is Európa volt a legrosszabban teljesítő időszak, és 2023-ra egyharmad akkora lesz a növekedésünk, mint az USA-nak. Az OECD pedig azt mondja, hogy sem az árak, sem a fizetések nem lesznek túl versenyképesek. Lehet, hogy a válsággal a béreket kicsit módosítottuk, de az árakat nem. A Federal Reserve elnöke egy bizottságot hozott létre, és beszélt arról, hogy hogyan lehetne a, megoldani a legnagyobb fenntarthatóságot a, a munkavállalásban. A helyzet eléggé aggasztó, nem lehet a business as usual továbbvinni, és ne felejtjük el, hogy a válság nem mindenkire hat egyformán. Második dolog, Görögország. Görögországnak Görögországnak komoly betegségei voltak, kihűléstől szenvedett, de aki kihűlés szélén áll, azt nem rakják be, azt nem rakják be a hűtőszekrénybe. Úgyhogy jó lenne, hogyha megfelelő gyógyír találnánk. Harmadik kérdés. Mi lesz a program után? Spanyolország, Írország teljesítette a szerződést, és most jönnek a program utáni, program utáni, most a program utáni időszak, milyen mire lehet számítani. Aztán a stabilitás kérdése, stabilitási mechanizmus, ez az eurozóna, az euró euróövezet stabilitására szolgálná, mi a helyzet a közösségi módszerekkel, tehát mi a helyzet a közösség többi részén. Thank you very much. Köszönöm. Nézzük a növekedést. Szerintem igaza van, nem fogadhatjuk el, hogy strukturálisan ilyen alacsony legyen a növekedési arány Európában. Mert ez nem teszi lehetővé, hogy a munka nélküliségi problémát olyan gyorsan oldjuk meg, ahogy szeretnénk, illetve az államadósági problémával, problémát sem tudjuk köze, kezelni megfelelő gyorsasággal. Tehát magasabb növekedési célokat kell meg, növekedési arányokat kell megcélozni. Korábban a válságkezelésre, a költségvetésre gond, ö, céloztuk meg, de fokozatosan át kell térnünk arra, hogy a növekedés kerüljön középpontba. Mit tegyünk azért, hogy a növekedés meginduljon? Itt komoly lehetőségeink vannak, nem szerintem nem kell elfogadni az alacsony szintű növekedést, tehát vannak lehetőségek, tehez a gazda, gazdaságot át kell struktúrálni, és az országonként eltérő lesz majd. Elég sok ajánlás született arról, hogy az egyes tagállamok hogyan küzdhetnek a strukturális egyenlőségek ellen. Például Dél-Európában alacsonyabbak lettek a bérek, de az árak nem. Ez azt jelenti, hogy a piacok és az ágazati piacok, stb. stb. nem megfelelően, nem megfelelően működnek, mert hogyha a termelési költségeket csökkentjük, akkor nyilván az árakat is csökkenteni kell. Ha ez nem történik meg, akkor nem működik jól a piac. Még sok mindent lehet javítani tehát. Nagyon szigorúan és precízen kell az országonkénti ellenzést megtenni, tehát hogy mi az, ami nem működik, hogyan lehet ezt megoldani. Eddig ezt alapvetően a tagállami kormányok látták el ezt a feladatot, és csak akkor léptünk közbe, akkor avatkoztunk avatkozott közbe a bizottság, hogyha megvolt annak a veszélye, hogy ez kihat majd a szomszéd vagy más országokra is. De ez elég egy defenzív ö, hozzáállás, tehát akkor, hogyha ö, csak akkor lép be a bizottság, hogyha ö, negatív veszélyek állnak fel, de miért nem, miért nem lépünk fel offenzívebben? A, gazd, a munkaerőpiac rugalmassága, a nyugdíjkorhatár, stb. stb. Miért nem lépünk fel közösen, hogy elérjük a magasabb növelkedési rátát? Azt szeretném mondani tehát, hogy komoly lehetőségeink vannak, nem szabad elfogadni azt, hogy ilyen, ne, ilyen kicsi legyen a növekedési ráta. Több időm sajnos nincs, elnök valóban ez a helyzet, amikor kötött az időnk, de nyilván Görögországra még visszatérünk. Népárt következik, Herbert Dorf van. Herbert itt volt az előbb, hova lett? Ja, danke, Herr Vorsitzende. Um... Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Aurora egyensúlytalanságairól szeretnék kérdezni. Szerintem oka az egyensúlytalanságnak az az, hogy a kkv illetve a magán ö, személyek számára mások a kamatfeltételek, a nagy cégek számára semmi gondot nem jelent, hiszen tudják a finanszírozni a piacról is, viszont a kkv számára ez egy probléma, tehát csak is a saját piacukon tudnak mozogni, tehát egy olasz kis KKV nem tud egy osztrák banknál hitelt felvenni, hiszen kétszer akkora a kamat Ausztriában, mint Olaszországban. És 50 kilométeres távolságról beszélek egyébként régió esetében. Ez makrogazdasági egyensúlytalanságot eredményez, amelyet nem lehet igazolni, és elkerülhetetlen Az elmúlt napokban láttam olyan adatokat, amelyek arra mutatnak, hogy ezek a kamatkülönbségek nem csökkennek, sőt nőnek. Nem lenne nehéz megoldani ezt a problémát, például, hogyha egy európai hitelpiacot hoznánk létre, ami nem létezik jelenleg de facto, mert nem lehetséges határokon átnyúlóan a hiteleket biztosítani, hogyha ezt megtennénk, akkor valószínűleg nagy mértékben leküzdenénk az egyensúlytalanságot. Ön mit gondol erről? Köszönöm a kérdését. Teljes mértékben értem a kérdését. Tudom, hogy milyen a hitelpiac feltagozottsága. Lát, nem láttam ezeket az adatokat, viszont egyáltalán ismerem a problémát. Az egységes hitelpiac megteremtése a bankunió egyik hatása lehetne, Persze vannak más elemek is, amelyek megmagyarázzák a kamatkülönbségeket, amelyek tükrözik a gazdasági veszélyeket, vagy a hitelmennyiséget, amelyvel egy banki szektor rendelkezik, és amit kiadhat. Tehát néhány dolog itt kötődik a valós gazdasághoz, másrészt a piacok kockázataihoz is, de kötődik ez az Európai Bank pénzügyi szektor felaprózottságához. És a bankunió fő célja az, hogy ezt a fajta hogy ez erős, egységes pénzügyi szektort megteremtsük Európában. Kiegészítő kérdés, igen, én értem azt persze, hogy a kamatkülönbségek kötődnek a gazdasági helyzethez is, de hogyha a konkrét példámat mondhatnám, néhány kilométer lakok a határtól, és egy kis KKV persze néhány kilométerre elmehetne a szomszédos országba, és kérhetne kölcsönt, hogyha például jelzálok kölcsönt felvetnének ott, de ez nem lehetséges. Tehát úgy vélem, hogy itt a közös piacon, majd ez lehetővé válik a banki unió által, és nagyobb lesz a konkurencia is a banki rendszeren belül. Igaza van, a bankunió egy része kapcsán egy egységes szabályrendszert kell létrehozni, mert mindig nagyon sokfajta különböző szabály van, amelyek a nemzeti szabályokon alapulnak, de fokozatosan egy egységes szabályrendszer irányába indulunk el, és ezeket a határokon átnyúló különbségeket leküzdjük. Ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kicsit gyorsan megnyomjuk a gombot a a órának, de most Leonardo Dominici következik az SND nevébe. Eh, Elad. angolul mondom, hogy gyorsabb legyen. Sok feltételnek kell ahhoz teljesülni, hogy elmondhassuk, hogy a gazdaság fellendülő, fellendülőben van. Például az eurozóna gazdaságainak kiegyenlítődése. Ön szerint nincs egy nincs ellentmondás Hollandia, Németország töblete és a déli országok között, és hogyha így látja, akkor ön szerint milyen eszközökön keresztül lehetne elérni az egyensúlyt? Um, I do see a room to strengthen demand. Szerintem Európán, egész Európában a keresletet meg lehet erősíteni, a különböző tagállamok belső keresletet, Nézzük például a német béreket, már évek óta nőnek a bérek. Hollandiában valószínűleg így van ez, de hogyha igazán fellendül a gazdaság Hollandiában, akkor nyilván ez is beindul. Hollandia egyébként elég lassan mászik ki a válságból. Tehát a kereslet ismételten megerősödik majd egész Európában, főleg az északi országokban. Szerintem Európát nem úgy kell tekinteni, ahol mindent átlagolni kell. Gazdasági növekedés akkor lehet csak nagyon nagy ö, ö, délen, hogyha kevésbé versenyképes észak. Nos, Németország gyakorlatilag mindenki számára pénzt termel Ázsiában, és remélem a jövőben is így lesz majd. Az európai cégek, sok, az, sok európai cég a német autógyártóknak dolgozik, és aztán ezt majd Ázsiában adják el, ezt folytatni kell, tehát be kell dolgozni, bizony segíteni kell, a német autógyártókat, hiszen ez mindenki számára pénzt generál. Igen, de Európa erős. <laughs> We're not sure that it's diplomatic to reply. E, e, erre talán nem biztos, hogy lehet diplomatikus választ adni. Vajon mennyire erős Európa? Utolsó kérdésünk az, az Aldétól érkezik, Teodor. Köszönöm szépen, görögül fogok beszélni. Köszönöm. Ról sok mindent mondott, és eh, pozitív meglepetések is értek. Lehet, hogy más országról beszélünk? Nálunk a magánszektort nagyon nyomják a magas kamatlábak, nagyon nehezen jutnak hitelhez. Nos, 2,3 millió ember nem tudja az adóját sem kifizetni. Több millió nem tudja kifizetni a villanyszámlát sem. Tehát nagyon gyakran nem tudják befizetni a ö, szociális a társadalombiztosítási összegeket sem. A járulékokat sem. Tehát a magánemberekre nagyon komoly terhek ja, ö, rovódnak. Vajon hogyan segíthetnek a magánemberek a magánszektor abban, hogy kilábaljunk a kilábaljuk a válságból. 2010, a 2013-as export nem egészen úgy alakult, ahogy, ahogy gondoltuk, hogyan lehetne vajon az exportot növelni. Nos, hogyan lehet azt elérni, hogy igazi javuláshoz vezessen a átmeneti pozitív változás? Válasz. Görögország esete megmutatja, hogy milyen alap problémák vannak az állami és magán rendszerben Görögországban. Hogyha nem megfelelő és tisztességes az adórendszer, ahol mindenki befizeti az adóját, akkor nyilván nem fog működni jól sem a magán, sem az állami rendszer, a gazdaság, és az emberek, ha nem fizetik be a számláikat, akkor szintén nem fog működni megfelelően a gazdaság. Ezt a problémát kéne megcélozni, hogyan lehetne elérni azt, hogy mindenki befizesse a számláit, hogy mindenki befizesse az adóját. Ehhez egy működőképes adórendszer kell. Ezek intézményes gondok, ezeket meg kell oldani. A, programban, a program erről is szól, és ezek alapvető kérdések, hogyha ez nem oldódik meg, de szerintem javul a helyzet. Sok mindent tesznek azért, hogy az adórendszer működőgépes legyen. Tehát, hogyha nem oldódjuk ezt meg, az nagyon rosszat tesz a gazdasági fejlődésnek. Például az is nagyon fontos, hogyha egy magánember vállalkozást indít Görögországban, akkor tudja, hogy milyen adókat kell majd befizetnie, és befizesse a különböző járulékokat, a számlákat. Kiegészítő kérdés. Nincs meg az embereknek a pénze, hogy befizessék az adót. Nem arról van szó, hogy adóelkerülés hajtanának végre. Nem, nincs pénzük arra, hogy befizessék. És az igazi kérdés az, hogy az export mennyisége miért nem növekedik. Hogyan lehet egyáltalán a gazdasági növekedésre számítani, hogyha, hogyha az export nem növekedik? Válasz. Görög, a görög versenyképesség növekszik, és a gazdasági növekedés is megjelent már, legalábbis legutóbbi statisztikák ezt mutatják. Én optimistább vagyok, mint ön, de, a, de ne felejtjük el, hogy azért az adó problémában az adó elkerülés is benne van. Az emberek egy részére Igaz az, hogy nincs pénzük, hogy befizessék az adót, de a lakosság másik része ről pedig elmondhatjuk azt, hogy nem fizeti be az adóját, legalábbis nem annyit, amennyit, eh, amennyit be kéne fizetnie. Az adó rendszernek tehát megfelelően és igazságosan kell működnie, így, így lehet csak eh, a gazdasági helyzet is kielégítő. Ezért támogatjuk Görögországot. Elnök, köszönöm, köszönöm, hogy ellátogatott ide a gazdasági párbeszéd keretében. Most szavazás következik, néhány perces szünet lesz, hogy mindenki megkapja a szavazólistát. Én pedig elköszönök. members could uh, take their seats, then we can... Kérem foglaljanak helyet, és akkor egy teszt szavazást végzünk. Megnyitom a szavazást, tehát akkor elnőrizzük azt, hogy működnek-e a kártyák, nyomják meg, hogy boldogak-e. Vannak, akinek nincs itt a kártyája. Én So we've got 35 plugged in, 34 have pressed their buttons. Megnyomta mindenki a gomb gombokat, még mindig várom. Látom, hogy eh, van, aki tartózkodik, hogy most boldog-e vagy sem. Rendben, minden gomb működik, 29-en boldogak, 6 nem tudják. Rendben. Kezdjük a szavazást. Az első, amiről szavazunk, Jogo, Diogo Fejó jelentése, az első módosító, Kettő tizenöt mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 23-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 216 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 217 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 218 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, a kompromisszum mellette, elnézést mondja az elnök első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most rátérünk a D kompromisszumra, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 283-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 289 mellette ellene úgy tűnik, hogy kezdenek összezavarodni, akkor lassabban mondom, 289 mellette. Ellene. Sajnálom, a szocialisták azt úgy szavaznak, hogy mellette, pedig én nemet jeleztem. Sajnálom, elektronikusan szavazunk, ez az én, én módosítom, de most persze nem emiatt. Most már nem igazán tudom, hogy ki hogyan szavaz. Most Lezárom a szavazást. Rendben. Mégiscsak támogatták. E kompromisszum mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 47 mellette. 48 mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 292 szóbeli módosítóval a jelentéskészítőtől. Mindenki ismeri ezt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk szerintem, de ellenőrizzük az 50-est. One more to vote if you're voting. Uh... Még egynek kell szavaznia, elfogadtuk. 295 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 296 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 297 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 298 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 299 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 300 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, ellenőrizzük. Még egy valakinek kell szavazni, a szavazás lezárom elfogadtuk 22-15 arányban. 301 mellette ellene tartózkodik. Nem látnám, hogy a szocialisták szavaznának. Ellenőrizzük. Nagyon nehéz, hogyha nem rakják fel a kezeiket. Ellenőrizzük a 301-est. Szavazott szavazottam mindenki a szavazás lezárom elutasítva. 302 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 303 mellette ellene tartózkodik. A 303-ast ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 303-ast. A szavazás lezárom, és elfogadtuk. 304 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 305 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 306 mellette ellene tartózkodik elutasítva. G kompromisszum. Igen, tessék. Diogo. Igen, köszönöm a szót. Igen, a szobeli módosítóval kapcsolatban az EPP frakció emellett fog szavazni, csak hogy szavazási útmutatást adjak, hogy ne legyen itt zavar. Tehát a szóbeli módosítót az EPP igennel szavazza meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor a G kompromisszum a szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk a szóbeli módosítóval. as módosító mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizhetnénk ezt? Nem volt világos. Uh, 1990. 19-19 arány, ezért ez elutasítva. 314 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 315 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 316 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 318 mellette ellene. Ellenőrizhetnénk a 318-ast. Szavazás lezárom. 19-19 arányban ez elbukott. 319 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A Juri 8 okafogyottá vált, 320 mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítva 53 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk 321 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk 54 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 328-as módosító. 328-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 329 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizhetnénk a 329-est. Még két embernek háromnak kell szavazni, a szavazást lezárom. 18-18 arányban ez elutasítva. Ki tudja, hogy a két meg nem nyomott gomb jelentett volna, 59-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 330 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 331 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizhetnénk a 331-est. One more button if you're... Még egy gombot kellene megnyomni, a szavazás lezárom, elfogadtuk. 3.32 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 60 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 333 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizhetnénk a 333-ast. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 334 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 61-es mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nyűri 9 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 335 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 336 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 62 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, 337 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, 63-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, 64 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, 338 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A többi okofagyattá vált, és így a 341-es következik mellette, ne tartózkodik, elutasítva 342 mellette ellene ellenőrizhetnénk a 342-est, kérem. Három embernek kell még szavaznia, még kettőnek. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 343 mellette ellene tartózkodik, elmörézzük a 343-ast, lezárom a szavazást, elutasítva, 344 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 345 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 345-ös, szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 346 mellette. Ellene. A 346-ost ellenőrizzük. Szavazás lezárom, és elutasítva. 347 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 348 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. J kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. K kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellenen tartózkodik, elfogadtuk, el kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, M kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 433 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 434 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 435 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 436 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 437 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 438 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Juri 10 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 439 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 440 mellette ellene tartózkodik, nagyon érdekesen integettek, ezért inkább nézzük meg ezt az utolsó módosítót. Szavazottam mindenki, szavazást lezártam. Lezárom a szavazást, és elutasítva tehát ezek a kis mutogatások működtek. Ennek kompromisszum ennek kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Jean-Paul, elvesztél? You okay? Yep. Rendben van. Tehát az ennek kompromisszumot elfogadtuk, ezért eh, köve- most már rajta vagyunk a második eh, szavazólistán, 446-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva 447 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizhetnénk a 447-est? Mindig, amikor találgatok, hogy most el, mellette vagy ellene, akkor rosszul találom el. Még három embernek kell szavaznia. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom és elfogadtuk 20-16 arányban. 85 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 4-40 ez okafogyottá vált, akár csak a következő, 4-50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 4-51 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. A 452 nyelvi, 453 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizhetnénk a 453-at. Lezárom a szavazást, akár megnyomták gombot, akár nem, elutasítva. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 506-ot visszavonták, az 507-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizhetnék az 507-est? A szavazás lezárom, és elfogadtuk. 508-as mellette várjunk, Az S kompromisszum következik, mellette ellene tartozik, elfogadtuk. 511 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 511-es, ellenőrizhetnénk az 511-es. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. És elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodik elutasítva, de inkább nézzük meg az 12 est Two more to vote if you're voting. I'm closing the vote and that is carried. Um, Elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 5-14 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 5-15 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 5-16 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 90 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizhetnénk a 90-es? Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom, és elutasítva 517 mellette ne tartózkodjuk elutasítva 91-es összevonták, 518 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizhetnénk az 518-as. Szavazottam mindenki, a szavazás lezárom elfogadtuk. Tudom, hogy mindig ugyanazok a számok jelennek meg, de különböző kombináció ez. 520-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 521-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 521-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 92 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 522 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 523 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 524 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 525 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 93-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 94 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 95 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 96 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadó 97 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 526 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 527 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 528 mellette, ellene tartózkodik. Elnőrizhetnénk az 528-ast? Még két embernek kell szavaznia, szavaznak, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 530 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 531 mellette, ne tartózkodik, elfogadtuk, 532 mellette, ne tartózkodik, elfogadtuk, 533 mellette, ne tartózkodik, elfogadtuk, 534 mellette, ne tartózkodik, elfogadtuk, T kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, U kompromisszum mellette, van egy szóbeli módosító? Hol? Ja, itt igen. Rendben van a szóbeli módosító, akkor először a szóbeli módosítóval szavazunk erről mellette. Erre ne Elfogadtuk. V kompromisszum mellette. Erre ne Elfogadtuk. 566 mellette. Erre ne az 566-ost. Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Szavazott a mindenki, a szavazás lezárom, és valóban elfogadtuk. 110, erről nem kell szavazni. 111 mellette, ne tartózkodik, elfogadtuk. 567 mellette, ne tartózkodik, elfogadtuk. 568 mellette, ne tartózkodik, elutasítva. 560, 112 mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk, de inkább vizsgáljuk meg a 112-est. Szavazott mindenki, és ezt elfogadtuk 14-es Júri mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 113 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 570 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 571 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizhetnénk az 571-est? Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 572 mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. Júri 16 mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 575 mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 577 mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. Júri 17 mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 579 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 580 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 581 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizhetnénk az 581-est. I've voted that's carried 19 to 17 or elfogadtuk 18 arányban, ez egy új kombináció, 582 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 116 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 117 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 586 mellette ellene tartózkodik. Elfog, elutasítva 114 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 19 júri mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 588 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 589 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 59 590-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 591-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 119 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizhetnénk a 119-est? Szerintem elfogadtuk. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom, és valóban ezt elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodik elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 121 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 122 mellette, ellene tartózkodik, elnőrizzük a 122-es, szerintem ezt elfogadtuk. 100 mindenki, szavazás lezárom, és tévedtem, mert ezt elutasítottuk. Ez azt mutatja, hogy nem igazán teszik fel a kezüket. Most akkor az ugyanaz, a következő. három mellette erre nem tartózkodik. Elfogadtuk. 124 mellette erre nem tartózkodik. Elfogadtuk. Kettest visszavonták. 125 mellette erre ne tartózkodik. Elfogadtuk. 126 mellette erre ne tartózkodik. Elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 128 mellette, ez okafogyottá vált, elnézést, a hármas is, 129-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 130 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 132 mellette, ellene ellenőrizhetnénk a 132-est? Szavazott a mindenki, a szavazást lezárom, elfogadtuk. A következő a 134-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 135 mellette, elne tartózkodik, ellenőrizzük a 135-öst. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 136 mellette. Ellenem. tartózkodik elutasítva, 6-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 137 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 138 mellette, ellene tartózkodik, 138-ast ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de inkább azért ellenőrizzük. Még egy valakinek kell szavazni, a szavazás lezárom. És valóban elfogadtuk. 139 mellette, tartózkodik, elfogadtuk, 140 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, X kompromisszum mellette enne tartózkodik. Elfogadtuk. 8 mellette enne tartózkodik. Elfogadtuk. Elnézést, elnök azt mondta, hogy valamilyen fajta kompromisszum, és szerintem a nyolcas módosítóra gondolt szavazhatnánk még egyszer erről, mert ez zavaros volt. Oké, okay, rendben mondja az elnök. Nyolcas módosító, nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elektronikusan is ellenőrizzük. We're, we're checking the delete. A 8-as, illetve a 147-es módosítókat együtt ellenőrizzük, ez mind kettő törlés, és valóban ezt elutasítottuk. 148 mellette ellene tartózkodik, szerintem ezt is inkább ellenőrizzük. Szavazotta mindenki, elutasítva. 149 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 150 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is, szerintem elfogadtuk. voted, votes closed. No, it's rejected. Elutasítva. 17-19 arányban. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodik, nem igazán látom, ellenőrizzük a 151-est is. Szavazzanak, még ketten, a szavazásra zárom elutasítva, 152 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 153 mellette, ellene Ezt is ellenőrizzük, lehet, hogy nem láttam a szocialisták kezeit. a mindenki, és elfogadtuk. 154 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 155-ös mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizhetnénk a 155-öst. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom, és ezt elutasítottuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 156 mellette. Nem, a 160 okopagyottá vált, 157 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, ezt rendben, a 10-es mellette ellene elnök azt, hogy megzavarhatnám-e. A 157 esetében azt mondja az én szavazóistám, hogy ezt nem fedi le az én kompromisszum. It was changed this morning. Ma reggel lett ez megváltoztatva. Szóval, oh. Oh, hang on. It, it, it... Várjunk csak egy kicsit. Ismételten ez felbukkan a listán. Úgy, mint a 18-as új ö, bekezdés. Már később szavazunk erről egy új listán belül. Ne kérdezzék tőlem, hogy miért. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most következik a 158-as mellette ellene tartózkodik, 158-ast ellenőrizzük. Az új helyén nem tudom, hogy bármilyen különbséget jelent, mert még így is a 18-as preambulum bekezdésben van. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 160 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 161-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 162 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 12-est visszavonták, 163 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizhetnénk a 163-ast. Szavazott-e mindenki? 21 elfogadtuk, 164 mellette elnézést, szokítesség. Elnézést, lehet, hogy az én listámmal van a baj, de szerintem a 159-est kihagytuk. Az én szavazólistámon ez nincs benne a kompromisszumba. Elnök úgy tűnik, hogy ezt lefedi, a Z kompromisszum. Rendben. Ma reggeli új szavazólistáról van szó, hát akkor nekünk még csak a régi van meg. So we believe it to be covered. Úgy tűnik, hogy ez, eh, ez lefedi a kompromisszum. 164-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 165 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 166 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 167 mellette ellene tartózkodik a 167-est ellenőrizzük, szerintem ezt elfogadtuk. Még ketten kell, hogy szavazzanak, a szavazás lesz, nem fogadtuk el. Most már akkor nem is találgatok. 168-as mellette. elne tartózkodik. Ellenőrizzük. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 170 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 171 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 172 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 16 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 173 mellette, ellene, szerintem ezt ellenőrizzük a 173-ast, Szavazás lezárom. Elfogadtuk egy szavazattal. négy mellette ellene tartózkodik elutasítva, 175 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 176 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 177 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 178 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 179 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 181-es mellette, ellene tartózkodik. Szerintem ezt ellenőrizzük. 181. Uh, Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 182 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 17 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 183 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 185 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 184 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 186 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18 is visszamondták, 187 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 187-est, még egy embernek kell szavaznia, hogyha akar, a szavazást lezárom és ezt elutasítottuk 17-19 arányban, 188 mellette, ellene tartózkodik el, utasítottuk 189 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 19 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 191-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 193 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 20 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 194-es mellette ellene tartózkodik. elnőrizhetnénk a 194-est? One more to vote. Még egy embernek kell szavaznia. És ezt elfogadtuk. 195-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 196 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 197 mellette, ellene összezavarodtam, nézzük meg a 197-est, most már duplán, triplán látok. Elfogadtuk 19-17 arányban. 21-es, a 2001-es mellett ellene tartózkodik elutasítva, 202 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 203 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 204 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 205 mellette ellene tartózkodik elutasítva, a 205-öst ellenőrizzük, valószínűleg tévedek, lezárom a szavazást, de most igazam volt. Nem, tévedtem, elfogadtuk. 206 mellette ellene tartózkodik. Elnőrizzük a 206-ost. Szavazottam mindenki, szavazás lezárom, és elfogadtuk. 207 mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 208 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 209 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 22 mellette tartozik elfogadtuk, 210 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 211 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 212 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 213-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 214 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Elektronikusan szavazzunk az így módosított szövegről. Szavazott-e mindenki? 36, igen, senki. Nem ellenezte senki, nem tartózkodott. Most a jogotási állásrólásra szavazunk. Még egy embernek kell szavaznia. Ugyanez a az eredmény 36, igen, nem volt ellenszavazat, nem volt tartóz. Thank you, Sharon. Köszönöm szépen, Sharon. Néhány észrevételem lenne. Először is a zenék jelentős tevők beszélgettek arról, hogy ezt a szavazást rögtön a, rögtön a plenárisra vigyük. Ma ugye megvolt a szakbizottsági szavazás, el kéne jutni a dolognak a, a plenárisra, meg kéne nyitni a tárgyalásokat, és aztán, amint lehet, a plenáris elé kéne ezt tárni. És pedig néhány szót szólnék néhány köszönő szót a eh, titkárságnak, az asszisztenseknek, akik nagyon sokat segítettek. Köszönöm saját munkatársaimnak, Mafaldának és másoknak. Köszönet Pablónak is, hiszen együttműködtünk. Jean-Paulnak, Ashleynek, Jürgennek is köszönet. Jutten, Jutténak is. Nélkülük nem sikerült volna ezt az eredményt elérni. Köszönöm tehát a segítséget. Azt hiszem, nyugodt lélekkel mehetünk ma haza, hiszen jó munkát végeztünk. Elnök, lehet, hogy kicsit más, hogy értelmeztük a dolgokat. Ha jól értem, akkor azt mondja a jelentéstevő, hogy nem szeretne jelenleg tárgyalásokat, akkor erről nem kell szavazni, és akkor automatikusan mehet a plenárisra. és akkor felfüggeszthetjük a végső szavazatot, a tárgy, hogyha ha tárgyalást akarunk. Tehát akkor a végső szavazásra most nincs szükség, nem kell tárgyalást kezdeményezni, megy plenárisra. Következik Pablo jelentése. Kicsit rövidebbnek tűnik így elsőre. Ha mindenki ilyen szépen szavaz, akkor gyorsabb lesz. Illetve ha mindenki egyformán, akkor is. A kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 91-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizni, ellenőrizni kell. Nem egyértelmű, hogy elfogadtuk-e. Ellenőrzés. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Sokakat nem láttam. 92-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 93-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell. Van, aki elment. Még nem tudom, hogy hogy alakulnak az új számok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-16 arányban. Mi jön most? Ötös módosító. Ötös mellette. Ellenem. Tartózkodok. Ellenőrizzük az ötös módosítót. Még kettő Két szavazót várunk, vár csak egyet, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazatom múlt, nem lesz egyszerű dolog. A 98-as módosító mellette ellene. Ezt is ellenőrizni kell. 98-asról szavazunk. Two more to vote, one more to vote. Még még várunk egy szavazót, lezárom a szavazást, megint egy elfogadtuk. 104-es mellette. Ellene? Tartózkodok, elutasítottuk. 105-ös mellette. Ellene? Tartózkodok, elutasítottuk. 106 mellette. Ellene? Tartózkodok, elutasítottuk. 107 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük a 107-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-15 arányban. 108-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 109 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 110 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 111 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. B kompromisszum. Itt van egy szóbeli módosító is. Ezt föl kell olvasnom. Fölolvasom. Uh, it's got two new... Két új szó van benne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 a tranzakciót tehát azonnal ráterhelik a kártyához kapcsolódó számlára, vagy letéti számlára. Mellette ki van? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kicsit zavaró a hangos telefonálás. C kompromisszum következik. Mellette ellennel tartózkodók elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 130 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodók, ezt eledőrizni kell, Nyolcasról szavazunk. Two more to vote if we're voting. Gosh, we're down to 32 now. One more to vote if you're voting. Még egy szavazatot várunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 134-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, 136-osról szavazunk. Every voted, votes closed. And that's carried 17 to 15. Elfogadtuk 17-15 arányban. 9-es mellette. Ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizni kell. A 9-esről szavazunk. Everybody's voted, votes closed. That falls. Lezárom a szavazást. Ez, ezt nem fogadtuk el, 16-16 arányban elbukott. 137-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 139 mellette ellene tartózkodók ezt is ellenőrizzük, 139-esről szavazunk. Hang on, my vote, mine's not open the vote. <laughs> We're all, we're all pressing away. Meg se nyitottam még a szavazatot, szavazást, elutasítva. 138-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 140-es mellette, ellene tartózkodok elutasító 141 mellette, ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, 141-esről szavazunk. Még valakinek szavaznia kéne. lezárom a szavazást, elutasítva egy szavazaton múlott. 142-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt ellenőrizzük azért, megnyitom a szavazást. 16, 16 arányban elutasítottuk. Imkó 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 143-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 144 mellette ellene tartózkodók elutasítva 145 mellette ellene tartózkodók elutasítva Imkó 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 146-os mellette ellene tartózkodók elutasítva 147 mellette ellene tartózkodók elfogad, elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, nem minden kezet láttam, 148-asról szavazunk. Nyilván izgalmasabb beszélgetni, de hogyha nem látom a kezeket, akkor ellenőrizni kell. 149, ezt elutasítottuk, 149 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 150 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 153 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 151 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 10-es mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell. Closing vote. <laughs> That's rejected. Sorry. ezt elutasítottuk. 155 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 154 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. D. Kompromisszum első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön az E kompromisszum. Lehet lapozni. E kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 237-es. 237-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 238 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 239 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, a 239-esről szavazunk. One more to vote. We're down to 31 now, okay? And that is carried. Elfogadtuk. Um, can I for 240? 240 in favor. 240-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 241 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 16-osról szavazunk. you voted? Votes closed, and that's rejected by... Ezt elutasítottuk. Egy szavazatommal. 17-es következik mellette. Ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Two more to vote if you're voting. Még két szavazatot várunk. Már csak egyet. 15-15 arányban elutasítottuk. 244-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, a 244-esről szavazunk. Everybody's voted, votes closed. That's carried 17 to 15. Uh, 18. 18-asról szavazunk mellette abstentions, we'll have to check 18. A 18-ast ezt ellenőriznünk kell. I'm closing the vote. That falls 16-16. 16-10 arányban elutasítottuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 250 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Imko 26-os Ha Há, elfáradt a titkársa is. Imko 26-os, erről kell szavazni, mellette ellene tartózkodok. el, elfogadtuk. 251 mellette, ellene tartózkodok, ezt ellenőriznünk kéne, 251-ről szavazunk. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elutasítottuk. 20-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 254 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 255 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 261 mellette, ellene tartózkodók ezt is ellenőrizzük, 261-esről szavazunk. And that's carried. Um, 263 in... Elfogadtuk, 263 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 264 mellette, ellene tartózkodók. Erről szavaznunk, először meg kell nézni éppen is, 264-esről. Everybody's mm-hmm. voted, and that's carried. 265. Elfogadtuk, 265. Mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 266, mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 267. Elnézést, az okafogyott. 268 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 269 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 271 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 270 mellette ellene tartózkodók elutasítva. F a kompromisszum első része mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Kett, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, a 21-esről szavazunk, talán elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. One more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, IMCO 29-es mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 276-os mellette ellene tartózkodók, elutasítva 22-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizik, 22-esről szavazunk. Yes, voted. One more to vote. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizzük. And that is rejected by two. Um, So that means 283. Elutasítva 283, ellene, mellene, mellette, tartózkodók elutasítva, 284 mellette, ellene. 284-ről szavazunk géppel. Um, that's carried. Uh, 24 in favor. 24 mellette, ellene tartózkodók. 24-esről szavazunk. No, I know, it's tricky. Um, and that is rejected. 25 in favor. 25-ös mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell. We're, we're checking 25. We're checking 25. 25-ösről szavazunk. Elutasítva. Két szavazaton múlott. 291 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, 292 mellette ellene tartózkodók elutasítva. G kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 298 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 299 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 300 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Imko 31-es mellette, ellene ezt ellenőrizzük. Imko 31-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Imkó 32-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 301-es mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Imkó 34-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 305-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Imko 35-ös. Vagy ez okafogyottá vált? Igen. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 306-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, így kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 316-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 318 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 317 mellette ellene ezt ellenőrizzük, 317-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 10 a 10 arányban elutasítottuk. J kompromisszum következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Amendment 33. 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 34-esről szavazunk. Carried. Elfogadtuk. 35 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Imkó 2 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk el elkompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadok. M kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadok. N kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodok, talán elfogadtuk, de azért nézzük meg géppel is. voted, indeed it was carried. Elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk talán, de ellenőrizzük. Everybody one more to vote. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyértelműen. 63-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 64 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 65 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 66 mellette. Ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk de azért ellenőrizzük. Meg vagyok győződve, hogy elfogadtuk, de nyilván tévedek. Különben minek is ellenőriznénk. Igazam volt, elfogadtunk. Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Imko 7-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Kettes mellette, ellene tartózkodók ezt is ellenőrizzük, kettesről szavazunk. And that fall 16. Ez elbukott. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva 71. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva 72. Mellette. Ellene tartózkodok. 72-esről szavazzunk, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 73-as mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Hármas mellette. Ellene Hármast ellenőrizni kell. That's rejected. Elutasítottuk. 77 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 78 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Imko 8-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 83 mellette ellene nem egyértelmű, szavazzunk a 83-asról. Okay, and that is carried. Uh, Imco... Elfogadtuk. 9-es Imkó 9-es mellett ellene tartózkodók elfogadó, 84 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. A teljes szövegről, annak módosított formájáról szavazunk gépi úton. Two more to vote if you're voting. Closing the vote. And that's 26 in favor. 26-an szavaztak mellette, senki nem, nem szavazott ellene volt, ő tartózkodó. Most a jogalkotási állásfoglalási javaslatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. One more to vote. I'm closing the... Egy szavazatot várunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 25-en szavaztak mellette, három ellenszavazat és volt két tartózkodás. Pablo, tessék. Köszönöm Sharon, köszönet kedves kollégáimnak, Diogónak, Mafaldának, az asszisztensének, az, a saját kollégáimnak, Salvadornak, a titkárságnak, aki kiváló munkát végzett, és az árnyékjelentős tevőknek, akikkel nagy megtiszteltetés és öröm volt együttműködni, Marino, Ashley, Sophie, Jürgen, és Tibó, azt hiszem mindenkit mondta. Azt mondanám, hogy plenárisra vigy, kell vinni a dolgot, hogy egyértelmű legyen a, par a parlament állásfoglalása. Robi, köszönöm. Ez a jelentés automatikusan megy a plenárisra. A tárgyalásokról nem kell szavaznunk, a végső szavazás, majd meglátjuk, hogy felfüggesztő vagy nem, attól függően, hogy erről mit határozunk. Most átmegyünk egy másik pontra, egy újabb szavazás, vélemény a bankhatóságról, mentesítés. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosítás mellette ellene nem volt ez világos, megnyitnám a A kettes módosításról szavazunk. Túl nagy itt a nyugtalanság a teremben. Most a három vélemény körül melyikről szavazzunk? Nem világos, elnök asszony. Ezt elmondtam. Most a melyik hatóságról szavazunk? Akkor kezdjük újból. A biztosítóról szavazunk. Nem könnyű ezt látni, hogy melyik melyik. Mindenki megkapta az iopát. Hosszú a lista. Kezdjük el. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, BC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a módosító szövegről fogunk elektronikusan szavazni. Mindenki szavazott, még egy valakinek kell, lezárom. 24 mellette, senki ellen ne és három tartózkodás. Köszönöm szépen. Most pedig az ESMA hatóság a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, eredeti szöveg hármas bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos bekezdés az iszöveg mellett ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a végszavazás elektronikusan lesz az egész szövegről. Még szavazni kell egy-két személynek. 24 mellette, három tartózkodás senki ellene. Most pedig az utolsó, az Európai Bankhatóság, megvan a lista a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, B mellette ellene tartózkodás elfogadva, eredeti hármas bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, C mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutas, e, elfogadva, és végszavazás elektronikusan a szövegről. 22 mellette, senki ellene, három tartózkodás. Köszönöm szépen! Emlékeztetnem kell önöket arra, hogy először is a Libe Bizottsággal együtt fél egykor lesz egy másik szavazásunk, két emelettel följebb. Kérem, hogy hozzák a kártyájukat. Következő ekon ülés hétfőn lesz. A mostani együttesülés 4 Q2 12.30-kor, és Strasbourgban is lesz eh, egy eh, ülésünk hétfőn, mégpedig 19.30-kor. Köszönöm ezeket a nehéz szavazásokat.